Kérem, hogy foglaljanak helyet. A 0068 6 a 8 deklaráció vetele, mégpedig 0068 per 2010-es nyilatkozat a vastag és végbél rákkal kapcsolatosan, ez a parlament képviselők többségét többségének egyetértését megszerezte. A 123-as cikknek megfelelően ezt átadjuk a címzeteknek, és a az ülésszak által elfogadott szövegek körében megjelentetjük. Pók úr jelen van, mert úgy tudom, hogy hozzá akar szólni. Elnök úr, kedves kollégák! Tudom, hogy mindenki szeretne szavazni, de az összes aláíró részéről Brepels asszony, Buzoly úr, Peterle úr, Lányán úr és jó magam. Szeretném támogatásunkat kinyilvánítani. Egy órával a határidő előtt elértük a többséget a támogatást illetően. Ez mutatja, mennyire fontos ez a kérdés. Úgyhogy ez nem csak hirtelen kezdeményezés volt, hanem egy széles körű mozgalom eredménye, amely kiterjedt az EU-ra és a tagállamokra. Köszönöm, Pok úr, szeretnék gratulálni önnek. Az írásos nyilatkozat 0068 per 2010, Pok, Brapöz, Uzoi, Leinen, Peterle által